Good afternoon, guten Tag, wir sind in einem riesen... Jó napot kívánok, hatalmas teremben vagyunk, soha nem fogjuk tudni megtölteni, még ha mindannyian itt is lennénk, de rendkívül örülök annak, hogy mégiscsak néhány kollega eljött. A napi rendünk nem túl telített, de nehéz lehet. Meg kell, hogy mondjam, hogy a, először elmondom azért a tolmácsolási rendet. Minden szlovénen, svéden kívül, igen, svéden kívül, észt, litván, lett és máltai nyelveken kívül minden edéb, egyéb nyelvet fordíthatnak, illetve hallgathatnak. Ezen kívül e, közvetítésre is kerül a, az ülés, úgyhogy viselkedjenek rendesen, mint máskor is. Ne túrják az orrukat, ne aludjanak el, ilyeneket ne csináljanak hadd tájékoztassam önöket arról, hogy az elmúlt hét, két héttel ezelőtt Essen kulturális fővárosban voltunk, világkulturális fővárosban, Takula úr, Ébert úr és magam. A dokumentumai között megtalálják a látogatás jelentését. Hadd mondjam el, hogy csodálatos volt, hogy ott lehetünk. Láttuk az ottani tevékenységeket, azt láttuk, hogy 35 hogy 53 város az eszeni nagy kulturális fővárosba hogyan kapcsolódik be 2010-es év során a Rúrvidéken. Nagyon jól sikerült ez. A koncepció és az ötlet talán másoknak is megvalósítható, akik kulturális fővárosok szeretnének lenni. 2010-ben eszemben megtanultuk továbbá azt, amit korábban Zárvidéken is tanultunk, és ahogy Liverpoolban is az volt, hogy régi ipari városokat hogyan lehet felhasználni kulturális célok, célokra. Hogyan, hogyan tud egy ilyen hely több embert vonzani, mint egy csodálatos operaház, amit persze láttuk, Takula kollega legnagyobb örömére, mert finnépítés tervezte. De nem voltunk benne, persze csak kívülről láttuk. De mégis a kulturális helyszínek, amelyeket láttuk, az új Rúr, Rúr Múzeum a, a Vám Egyesület épülete. Ezek mind olyan példák, amelyek azt mutatják, hogy hogyan lehet a régi iparvárosokat megtartani, és hogyan tudja, tudjuk átadni gyermekeinknek, gyermekeink gyermekeinek azt, hogy amit valószínűleg soha nem fognak már maguk tapasztalni, de hogy milyen lehet leszállni a bányába, amit eh, korábban azért csinálnak, és amit ezekben a városokban ma is lehet eh, meg lehet élni, és csodálatos kulturális eseményeket is eh, meglátogatni. Tehát Konstance Itzel csodálatos jelentését a dokumentumaikban megtalálják. Utolsó megjegyzésem pedig az, hogy emlékeztetnék mindenkit arra, hogy nagyon sajnáltam, eh, illetve én magam meghívtam, én magam személyesen egy, az Európai Kulturális Dimenzió külpolitika kerekasztal beszélgetésre nagyon fontos be, e, személyeket a Yehudi men, Menuhin terembe 18.30-tól olyan mondjuk 20-30, esetleg 21 óráig. Azok, akik mindenképpen akarják persze látni a foci meccset, hiszen az én nemzetem harcolna, azok mehetnek, nekem muszáj maradni. Persze örülnék, hogyha jönnének, több mint hatvanan ígérték meg kintről. Tényleg megígérték, úgyhogy van már igazolványok minden, ne blamáljanak minket, jöjjenek. Most, hogy olvastuk, hogy néhány kollega nagyon igyekezett eh, a külkapcsolatokat Eston asszonynal elindítani, akkor úgy gondolom, hogy nagyon jó pillanatban beszélünk a kulturális kérdésekről, és ez nagyon fontos a Kulturális Bizottságnak, mindenképp érdekes. Sajnos angolul van az egész, mert nem akartam, hogy egy ilyen terembe menjünk, hanem a Yehudi Menuhin terembe, hiszen ott sokkal inkább egymással tudunk beszélgetni, mint egymással szemben. Nos, ezek voltak a bejelentések, nézzük a háromas napi rendi pontot, ma van a szavazás, a zsurnalizmus, újságírás és új médiumok, az európai nyilvános szféra kialakítása. Lokegárd az előadó 185 módosító van, és néhány kompromisszumos szavazat, javaslatot is az előadó megfogalmazott. Ma fogunk szavazni, kézfelemelése ha nem világos, akkor kérek mindenkit csak, hogy a kártyáikat használják. Úgyhogy kérem, már most dugják be, mert hogyha nem egészen világos, akkor nem kell keresgélni, hanem szavazhatunk. Lakergár kollégának azért megadom a szót a bevezető, rendelkezés, eh, bevezető eh, szavakhoz a jelentéshez. Yes, thank you, Chair. Uh, I think that... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy már nagy, azt gondolom, hogy már nagyon sokat beszéltünk erről a kérdésről, nem akarom tovább húzni az időt. Szeretnék köszönetet mondani néhány embernek természetesen mindenkinek, aki részt vett a jelentés elkészítésében. Különös tekintettel az árnyék jelentéstevőkre, akik szintén nagy lelkesedéssel vettek részt a folyamatban. Nagyon gyümölcsöző együttműködés volt ez, és láthatják ezt abból is, hogy nagyon sok módosító javaslat született. Köszönöm a szakbizottságnak, köszönöm szépen a szakbizottság képviselőinek, nagyon nyitott és nagyon Mm, jó volt az együttműködés önökkel is. Köszönöm szépen a szakbizottság titkárságának is az együttműködést. És végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a, az asszisztensemnek is a munkáját aki nagyon szorgalmasan és sokat dolgozott ezen a kérdés, ezen a jelentésen. Remélem, most sikerült mindenkinek a véleményét tükrözni a jelentésben és a módosító javaslatokban. Köszönöm, most nem kezdjük a vitát meg. Vita már volt, most szavazunk. Pagyeteli asszony, elnézést! Akkor szóljon hozzá, hogyha arról a módosító javaslatról van szó, amelyel kapcsolatban szeretne hozzászólni. Egyel több néppárti képviselő van, ki szeretne önként lemondani a szavazás jogáról. Rene asszony. Mégis minden rendben, rosszul tájékoztattak, semmi probléma nincs. Ach so, wir haben auch einen uh, Gue, der zu viel ist. Also a Guéból is äh, van valaki, aki, aki nek nem kellene szavaznia, egyel többen vannak. Nem, nem fogok, nem fogok szavazni, mondja a képviselő, nem fogok szavazni, várom a következő vitát. Térjünk rá a szavazásra. 32-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Csak a módosító javaslatokat nevezem meg, nem a bekezdéseket. 32-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 35-ös mellette. Ellene tartózkodás. Ez nem világos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12 ellene, 8 mellettem. Egy néppárti szavazólistát kérek, mondja az elnök. 36-os, mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk. 37-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás,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 Lezárom a szavazást. Elutasítva 11-11 ellenében. 48-as. Noch einmal. Geht das auch nicht? Dann mach's doch nebendran. Nem mennek a szavazóképek, akkor üljenek egy, egyel arrébb a kollégák. Na, akkor Can you, can you help him? Oh, Does it work? So, once again. Was war's jetzt? Huh? 47. Uh, 47. Wer ist dafür? 47-es, mondja az elnök, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 12 ellene elfogadtuk. Jó. Minden kétszer, mindenről kétszer szavazunk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös bekezdés, 59-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 19-en mellette, 9-en ellene elfogadtuk. 60-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as. 64-es. 65-ös azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-ost visszavonták, 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Már hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as, 81-es azonosak mellette ellene, elutasítva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83-os mellette, Elnézést, ez oka fogyott. 84-es. 84-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, elfogadtuk. 95-96-os együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 97-es mondja az elnök, de a 98-as jön, 98-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 99-es két részben, első rész, mellette. Tessék, tessék, Pályadeli asszony, tessék, öné a szó. Szeretném visszavonni ezt a módosító javaslatot, és egy szóbeli módosítást szeretnék benyújtani, mert az első részt fogalmazza újra, elismeri az e- Euronews szempontjából azt, hogy nagyon fontos, hogy az Euronews több nyelven jelenjen meg, kiterjesszük a nyelvek körét, hogy több nyelvű, független újságírás valósulhasson meg, amely a transzparenciát teszi lehetővé a tudósításban és a reklámokban is. Én ezt megkaptam, mondja az elnök, de a többiek nem. Még egyszer felolvasom, hogyha megengedik, és hogyha valaki ellenzi, akkor nem tudjuk elfogadni. Még egyszer. Elismeri annak fontosságát, hogy az hogy a Euronews több nyelven tudósítson, hogy az összes tagállami, Európai Uniós tagállami vagy több nyelvet lefedjen, és modellje legyen a független televíziós újságírásnak, amely az objektivitást teszi lehetővé a tudósításban, a politikában a minőséget és az átláthatóságot a reklámokban. Köszönöm szépen. Semmi probléma, mondja az egyik, kép... mondja az egyik képviselő. Csak most kaptam meg a szöveget, mondja a képviselő. most arról vitatkozunk, hogy egyáltalán elfogadjuk-e ezt a szöveget, vagy nem. Nem a, nem a tartalmáról, hanem arról kell döntenünk, hogy elfogadjuk-e ennek a benyújtását. asszony. Úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy apró megjegyzés a kolléganőhöz, aki a szóbeli módosított benyújtotta. Nem lehet azt mondani, hogy Euronews önálló tévé lesz, mert már az, már független, ezt jelezni kell annak érdekében, hogy a továbbiakban is az legyen. Jó, csak ennyit szerettem volna. Yes, please. Thank you. Igen, köszönöm szépen. Hannibal asszony. Köszönöm szépen. Részenkénti szavazást kértünk, de a szóbeli módosítást követően erre már nincsen szükség hanem az egészre szavazzunk. Jó, akkor eh, Pajedeli asszony javaslatáról eh, szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 101-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 102 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 103-104 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 105 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 106 mellette, és 107 együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 108 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 109 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 110 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most rátérünk a következő módosításokra 112-től 120-ig mellett, ez, ez mind azonos, 112-től 120-ig mellette, ellene, tartózkodás, ezzel ezeket a módosító javaslatokat elfogadtuk, vagyis tör, törölve. 121-es oka fogyott ezzel, 122-es is, 123-as jön. Már két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124-es mellette, ellene tartózkodás. Ez nem volt világos. Megnyitom a szavazást. 124. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17-10 ellenében. Szóbeli módosítás, beletúl. Egyes. Szóbeli módosítás. Mindenki megkapta a szöveget, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 akkor fogyott, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 134-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 138 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144-es mellette ellene, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-en mellette, 18-an ellene, elutasítva. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 146-os, 147-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 148 mellette, ellene tart, öm, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 15-15 ellenében. 149 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 150 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 157-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a 158-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 159-160 mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítva 161 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 162 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 163 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 164 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 165, 160, 167 mellette, ellene elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 15-15 ellenében elutasítva. 169, 170 mellette, együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 171-et visszavonták, 172 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 173-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kérdezem, hogy nem lehetne-e a többiről blokkban szavazni 174-től 185-ig. Blokkban, nem? Nem. Akkor gyorsan haladjunk. 174. Mellette? Ellene? Ezt ellenőrizzük. 174-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-13 ellenében 176-os mellette. 176-os mellette. Gyerünk, gyerünk. Ellene. Tartoz. Na még egyszer. 176-os mellette ellene. Hát ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-11 ellenében elfogadtuk. Kavada úr, tessé. Peut-être peut-on poser la question de voter en bloc. a szony, ezt el lehet, meg lehet csinálni, hogy egy blokkban szavazzuk meg. Nem, nem, volt egy másik blog, egy másik blog. 175, 195, ezt az egész egy blogban szavazunk, vagy sem? Ez a kérdésem. Nem, nem, Berzsé asszony nem akarja, nem akarja, úgyhogy kénytelenek vagyunk végigmenni az összesen. 175 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 177 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 178 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 179 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 180 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 151 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 182 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 183 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 184 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 185 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk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 Hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 15-15 ellenében. Borzasztó. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 11-es, 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette, ellene ezt ellenőrizzük 20-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette elfogadtuk. Kérem szépen, mindenki, mindenki jelentkezzen, tegye fel a kezét, nem kell fitness stúdióba menni, itt is lehet gyakorolni. Egyszer jobb kézzel, egyszer bal kézzel. 21-22 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 25-ös mellette. Ez most mehet blogban? 31-ig? 25-től 31-ig. Jó. 25-től 31-ig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most a záró szavazás következik. Kérem, a kártyájukkal szavazzanak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 3-an ellene, egy tartózkodás. Sok szeretettel gratulálunk a Lokergárd úrnak. So, was kommt jetzt? Ah, So, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Es geht Következő napi rendi pont a kulturális örökség. Pálja Deli asszony van itt ma velünk. Ő az előadója a jelentésnek. Legutóbb már lehetőséget adtunk arra, hogy a különböző nemzeti parlamentek hozzánk megérkező véleményébe betekinthessünk. Nagyon érdekes volt ezt elolvasni. Vettem a fáradtságot, végigolvastam, amit a francia szenátor, szenátus mondott a kulturális örökség címről. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa ezt el. A németek jól viselkedtek, hiszen támogatják, a franciák pedig egy kicsit megosztottak. De talán végig kellene olvasni mindazt, hogy a nemzeti parlamentek mit szólnak a javaslatokhoz, hiszen nem ebben hallgatják meg őket. Néha a véleményünket lehet ezen egy kicsit pontosítani, és az, a vitához szükség lesz ezekre. Dellinek adom meg az örökség címhez. Köszönöm szépen, egyből szeretném tisztázni, hogy a francia szenátus elutasító véleménye igazából a kérdés tartalmával volt kapcsolatban. Nyilvánvalóan többletérték jelentkezne az Európai Örökség címmel, de semmi köze a parlamentektől várt válaszokhoz. Ebben ugye azt kérdeztük, hogy a szubszidiaritás elvének megfelele ez. A parlament munkája nem ugyanaz, nem azonosítható a francia szenátus véleményével. Nagyon pozitívnak tartom azt, hogy a Kulturális Bizottság engem bízott meg azzal, hogy ezt a dokumentumot vegyem át. Az Európai Unió akciói egy európai örökség cím odaítélésére vonatkozóan. Természetesen nagyon nagy felelősség is egy ilyen jelentést megfogalmazni, nem csak azért, mert ennek alapján egy együttöntési egy eljárás alá tartozó eljárás indulhat el, illetve akció, hanem azért, mert mindez azt kell, hogy előidézze, hogy az, állam, az Európai Uniós állampolgárok azonosulását erősítsük az európai örökség egy eszköz az európai identitás erősítéséhez. Olyan elemekről van szó, amelyek az egységes Európának elemeihez kapcsolódok. Már 2005-ben találkoztunk a kulturális miniszterekkel az első javaslat kapcsán, és az, az Európai Unió és az állampolgárok közti kommunikációs hiányt szerettük volna feltölteni. Az volt a vélemény, hogy mindez összefügg az európai történelem terén kapcsolt hiányos ismeretekkel, az Európai Unióról, az Európai Unió értékeiről a hiányos ismeretekkel, de semmi köze ennek megint csak a ahhoz, hogy ez a polgároknak a hibája lett volna. A kormányok nem voltak abban a helyzetben, hogy megfelelően reagáljanak a gazdasági válságra, és szolidárisan lépjenek fel a kultúrát, ki kell arra használni, hogy ezt a szociális összetartást erősítsük. Már 2006-ban megerősítették ezt a az intézményt 17 tagállam és 64 ország vette át az Európai Örökség címet. 2008-ban a tagállamok megbízták a bizottságot arra, hogy az államközi kedvezmény, eh, kezdeményezést Európai Uniós kezdeményezésé alakítsák át. Március elején határoztak arról, hogy jelentést készítenek, és én már akkor találkoztam a bizottság és a tanács képviselőivel a céből. A régiók bizottságának képviselőivel az Európa Nostra és, olyan, és a civil társadalom szervezeteinek képviselőivel. Már voltak első véleménycserék is akkor, és látható volt, hogy rendkívül közelítettek egymáshoz a vélemények a címmel és a kritériumokkal kapcsolatban. Az első vélemény csere során már láttuk, hogy egyeznek a vélemények a javaslat különböző szempontjaira vonatkozóan az árnyék előadóval, és melyek a, azok a kérdések, amikre reagálnunk kell. Vajon az akció a 17 tagállamra korlátozódjon-e, ahogy a négyes cikk javasolja, vagy pedig az EU határon túlra is kiterjedjenek? Tehát még több ország vehessen-e részt benne. Tudják, hogy az európai örökség messze az Európai Unió határain túl nyúlik, és éppen ezért úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha legalább Európa földrajzi határait vennénk alapul, de azaz nem EU tagállamokat is be lehetne vonni. Korábban ez a cím államok közti szinten került odaítélésre, és az európai kontinens, nem pedig az Európai Unió határai voltak akkor érvényben. A többletértéket ez a fajta megközelítés még inkább erősítheti amivel újabb bővítések várhatók, talán nagyon jó lenne a csatlakozási folyamatok erősítéséhez is ez. Ez a cím, és az a lehetőség, hogy Európán kívüli országok is megkaphassák ezt a címet. Nos, ez egy olyan ötlet, amelyet sokan adtak elő, fogalmaztak meg, azzal együtt, hogy a címet arra is fel lehetne használni, hogy erősítsük az EU presztízsét. Úgy gondolom, hogy minden ország az európai földrészen meg kell, hogy kapja a lehetőséget, hogy pályázhasson az Európai Örökség címre. Persze fontos hogy a cím odaítélése átlátható folyamatban menj legyen, és ez ugye a hetes cikkben meghatározott kritériumok mentén kell, hogy történjen. Államok közti szinten is volt eddig, mint mondtam, illetve ezen a szinten volt az odaítélés, és ott is a tagállamoknak bizonyos kritériumokat be kellett tartani. Ezek kulturális kritériumok, de iszlám emlékműveket is például jelölni lehet, amelyek történelmi jelentőségűek. Vagy pedig az egységes európai, Európa érdekében ezt folytathatjuk. Az Európai Egyesülés gondolata Nagy Károlyra nyúlik vissza, rendkívül régi gondolat ez tehát. És mint mondtam, tehát az intézmény két szempontra épül, az egységes Európára és a kulturális örökség erősítésével. Ezzel folyt, foglalkoznunk kell, a kritériumokat ki kell dolgozni. A 19-es cikkel már foglalkoztunk, nagyon fontos volt az intézmény a cím számára is. 350 millió eurót lehet erre a címre fordítani, ebből lehet az éves költségeket és a szakértői bizottság költségeit fedezni. A cím tehát nem vezethet ahhoz, hogy más akciókat finanszírozzanak, például művészi alkotásokat, és nem is hasonlítható ez az európai kulturális fővárosok finanszírozásához sem. A díjazás mégis jelent némi pénzügyi támogatást, és ez a cím többletértékét hangsúlyozná. Ez persze csak akkor lehetséges, hogyha a, a cím kedvezményezetjei, vagy a címet elnyerők száma korlátozott. A 10-es és 11-es cikk a szubszidiaritásról szól, minden ország évente két javaslatot tehet, tehát két helyszínt javasolhat. Lehetőség van azonban arra, hogy minden ország egy javaslattal 27 javaslat érkezzen be, összesen bár nem szükségszerű ez, de összesen 81 helyszínt lehet elméletileg, hipotézisként címmel illetni, ez persze óriási bürokratikus ráfordítást igényelne. Úgy gondolom, hogy a cím értéke ezzel devalválódna. Úgy véljük tehát, hogy a cím tényleg csak azoknak a városoknak, helyszíneknek kellene odaítélni, ahol minden kritériumnak szigorúan meg tudnak felelni. Két évente nagyjából lehetne ezt megszervezni. Mert hogyha minden évben 27 jelölés van, akkor előfordulhat, hogy devalválódik azért a, a presztízse, és ezért a két éves odaítélést javasolnánk. De hát a szakértőknek is ezt meg kell vizsgálnia, hiszen nekik kell kiválasztani a jelölések között a címre jogosultat. Nagyon fontos éppen ezért ez a cikk, nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen szakértői csoport. Ők is biztosítják a, az egész folyamatnak a, az átláthatóságát. Az, a szakértőknek pedig megfelelő szaktudással kell a véleményüket kialakítani. A tanácsból, bizottságból és a parlamentből négy-négy jelölt lehet eh, eh, értékelő bizottságban, tehát a, az intézmények azonos súlya kell, hogy részt vegyenek benne. De lehet, hogy szükség lenne plusz egy szemére a régiók bizottságából, mert akkor a, a bizottságnak a tagjai nak a száma páratlan lenne, ami a, a munkát megkönnyíteni. Nos, a szakértőknek megfelelő mér, mélységekben kell sok területet ismerni, például az európai történelmet, a kulturális javak történetét, stb. stb. Nem szabad, hogy a három intézményre korlátozódjunk, csak bizottság, tanács és parlamentre, hanem földrajzi egyensúlyra is szükség van. Nos, ez a szakértői panelnek fel kellene mérni a jelölteket, és meghatározni, hogy melyek lennének azok a helyek, amelyek kapnák ezt a címet. A végső döntés, tehát a panel, a szakértői panel döntésére támaszkodna. Pontosítani kellene továbbá, milyen kompetenciái lennének az Európai Bizottságnak, mert a szöveg alapján úgy tűnik, hogy nem köti ő a bizottságot a szakartai panel döntése és határozata. Nos, engem megkérdeztem, és meg biztosítottak arról, hogy a bizottság mindenképpen figyelembe fogja venni a szakértői panel megjegyzéseit. De ez mindenképpen valahogyan ezt szerepentetni kellene a szövegben. Nos, a parlamentnek mi lenne a szerepe? Egyszerűen csak megerősítjük a döntést, vagy mi magunk is jelölhetnénk városokat, műemlékeket? azok a helyek, amelyek transnacionálisak, azaz több országot érintenek, ezekkel mi történne? Nos, a bizottsági javaslat alapján mi azt javasoljuk, hogy ne csak egy tagállam jelölne ebben az esetben, hanem két tagállam eh, legalább egyetértésben tudna jelöltetni egy ilyen határokon átnyúló jelöltet, egy jelöltséget. Nos, ez mm, az egyik, tagállam, az egyik tagállam és egy másik államnak is meg kellene erősítenie. 18-as cikk körüli probléma, amely ideiglenes rendelkezéseket tartalmaz. Nos, hogy mi történik azokkal, a címekkel, amelyek egy korábbi fázisban meg, fázisban megkapták ezt a címet. Nos, úgy vélem, hogy mindenképpen meg kell különböztetni ezt a két címet, meghatározni, hogy ke, melyik azok, amelyek korábban megkapták, ők, akik eddig megkapták, megtarthatják, amennyiben természetesen eh, betartják az Európai Bizottság eh, kritériumait, és amennyiben megfelelnek a kritériumok alapján az új címhez is jelentkezhetnek. A cím image ahhoz, hogy megkülönböztessük az előző címtől, úgy vélem, hogy egy pályázatot kellene hirdetni annak érdekében, hogy megfelelő image tudunk kidolgozni azért, hogy megfelelően azonosítható legyen. Nos, én úgy vélem, hogy mindenképpen el kell kerülni azt, hogy ez a címke egy túlságosan bürokratikus jellegű dologgá alakuljon. Egy olyan intézményt kellene létrehozni, amelyik rugalmas, hasznos, és amelyiknek célja az, hogy képviselje az európai kultúra értékeit. Az európai kultúrának óriási értékei vannak, és ezeket megfelelően ki kell hangsúlyozni, előtérbe kell helyezni. Ez a cím egy szociális, társadalmi, kulturális kohéziót alkotó eszköz kell, hogy legyen, és nem szabad, hogy a bürokrácia ingoványaiba süllyedjen. Ez az én véleményem, talán egy kicsit túl Szigorú vagyok a, az Európai Bizottsággal szemben, remélem, hogy nem lesz igazam, ugyanakkor ezt megosztottam önökkel a véleményemet, és július 15-én fogom bemutatni a tervezetet. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Találkoztunk a múlt héten, és most hall, meghallottam Paliadeli asszony, az előadót. Ezt mindenképpen egyetértésre kell jutni, abban, hogy mit is jelent ez az európai örökség. Mert ez egy igen széles körű fogalom, bármi beleférhet, és ezért úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy meghatározunk pontosan, hogy mit is akarunk képviseltetni ezzel, hogy ez a cím, ez egy kulturális eh, értékről lenne szó, vagy egy történelmi értékeket helyeznénk előtérbe, vagy esetleg eh, ki akarjuk hangsúlyozni azt, hogy az Európai Unióhoz tartozik, szóval különböző kérdések eh, jönnek elő, amikor ezt a szöveget olvasom, Most kiderült, hogy műemlékek is lehetnek, pályázhatnak a címre, nem csak eh, helyek, és esetleg lehetne akár szellemi termék is. Az én kérdésem az, hogy ez az Európai Örökség cím milyen hozzáadott írt értékkel bír a költségvetés mennyivel fog ehhez hozzájárulni, ez egy hálazat, milyen lesz a kommunikáció, van -e ebben egy turisztikai érték, mint ahogyan például az UNESCO címe, és van valamilyen felmérés arra, hogy hány ilyen hely lesz, minden évben 27 lesz, ahogy elhangzott, vagy akár több, mert néhány év után gyakorlatilag rengeteg ilyen hely lesz. Van, aki azt mondja, hogy kevesebb lesz, van, aki azt mondja, hogy esetleg tematikusan fogják kiválasztani ezeket a jelölteket, Szeretem tudni öm, továbbá, hogy az Európai Parlament milyen szerepet fog ebben játszani. A bizottságra öm, bízzuk az egészet, és a bizottság fog dönteni mindenek az egész fölött, vagy nekünk is lesz hozzászólásunk. Pontosabban szeretem látni az eljárást. Az eljárásban milyen módon szólhat bele a parlament. Úgy tudom, hogy van egy parlamenti vélemény is ebben. Nem tudom, hogy ezt figyelembe veszik, figyelembe vették, és a jövőben figyelembe fogják venni a parlament véleményét, mert úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy mi is elmondjuk a magunk véleményét. Vég utolsó sorban az országoknak milyen dolgokat kell nyújtani ahhoz, hogy jelöltek legyenek a címhez. Azt hiszem, hogy a címhez való jelöléshez az országoknak eh, valamit eh, létre kell hozniuk, fel kell lépniük, valamilyen taktikát ki kell kidolgozni. Azt szeretném tudni, hogy a különböző országok másképpen fognak pályázni, vagy mindenki ugyanúgy fog pályázni. Eh, Köszönöm, Fischer úr. Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem ez az ötlet, ez kiváló. Ugyanakkor nagyon sok kérdésem van, nagyon sok most hangzott el Sánchez Schmidt asszony részéről. Az első dolog, úgy értettem, hogy van egy javaslat ki, hogy két javaslat lehet országonként, államonként. Ez egy kicsit igazságtalan, és tisztelet, minden tisztelete Máltáé, de Málta és Németország nem hasonlítható össze. Vannak kis országok, és vannak nagyobb országok, és úgy vélem, hogy emiatt korlátozni két darabra a jelöltségek számát országonként, az, az aránytalan. Úgy hallottam, úgy értettem, hogy az államok jelölnek az Európai Parlament esetleg, vagy bizonyos szervezetek is jelölt, jelölhetnek várományosokat. Elhangzott az, hogy lesz ez a bizonyos bizottság, amelyik meg fogja szűrni a jelölteket, de szeretem tudni, hogy a végső döntést kihozza meg a bizottság egyedül, és, és a parlament hogy szólhat ebbe bele? É, végül is azt szeretném megkérdezni, hogy milyen kötelezettségekkel jár ez a cím a későbbiekben, tehát miután meg, megkapják a, a címet, milyen kötelezettség, fenntartási, karbantartási kötelezettségek vannak? Visszavonható ez a cím egyáltalán? Matula úr. Sigur, în acest moment, în stadiul de... Elnök úr, Úgy gondolom, hogy nagyon nagy munkát végeztek a, végzett az előadó, és nagyon üdvözöljük mindazt, amit a kollégák elmondtak. Mégis 1.350.000 de euró să fie suficient. Dacă nu, poate vom găsi în anii următori chiar resurse de mărire a lui, dar... Nos, az 1 millió talán nem elegendő, de lehet, hogy az idők során majd visszatérhetünk az összegekre. Van egy javaslatom például a helyszínek kiválasztására. Mindezt szakértői bizottság végzi, ami egy picit furcsa. A 13-as cikk ugyanis kimondja, hogy az Európai Örökség cím eh, korlátlan időre kerül megítélésre. Azért mondom, hogy furcsa dolog ez, mert a határozatlan idő, időt aztán a 14-es cég a monitoring eljárással kvázi négy évente aktualizálja. Ez azt fogja jelenteni, hogy bevezetnek egy felügyeletet, egy felügyeleti elemet, ami megint csak pénzbe kerül. De azért is meglepő, mert hogyha a szakértői csoport lesz a kiválasztó grémium, akkor a felügyelet, tehát a tagállamok fölött fogják ellátni. Ezért a következőt javaslom. A tagállam legyen a monitoring folyamat, az ellenőrző felügyeleti folyamat helyett az, aki ezt végzi, hiszen az ő érdeke, hogy megtarthassa a címet. Tehát az én javaslatom az, hogy a tagállamnak kell ezt a helyszínt, vagy ezt a a tárgyat fenntartania, karbantartania, illetve visszavonni a címet akkor, hogyha nem felel meg a kritériumoknak. A, az eddig odaítélt címek címeket értékelik. Gondolom a lehető legtöbb helyszínnek kell megkapnia ezt a a címet, de aki, ha az egy helyszín nem teljesíti a feltételeket, pályázhat-e újra? Lehet-e újra javasolni? Mert ugye egyszer lehet két egymást követő évben részt vennie. Köszönöm, hogy meghallgattak és remélem, hogy hogy minden állam részt vehet, hogyha jelölik. Úgy gondolom, hogy ez a kulturális örökség cím sok problémát fog okozni még. Teveres úr. Senhora Presidente, eu creio que estamos perante um daqueles casos em que... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy ebben az esetben egyetértünk a gyakorlatban a kérdéssel, ugyanakkor az elvel még nem vagyunk igazándiból egyetértésben és szinkronban. Egyetértek azzal, amit elmondták eh, a, további, a korábbi kollégák, hogy vannak gyakorlati kérdések, amelyeket meg kell oldani, hogyha például minden évben mindenképpen 27 országnak a, 20, a 27 országnak a 27 jelöltét elfogadnak automatikusan, akkor ez venne nagyon sokat, levenne nagyon sokat az értékből. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy ezt mindenképpen tudatosítani kellene a lakossággal, hogy milyen értékkel bír ez a cím, és úgy velem, hogy nagyon fontos, hogy megkérdezzük a lakosságot, szakértők, egy vitát indítsunk el. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a jelöltek között is mindenképpen eh, választani kellene szakértők és a lakosság bevonásával. Úgy gondolom, hogy több mint négy politikai frakció van, és hogyha nagyon kicsik ezeket a vitákat, akkor félő, hogy nagyon sokan nem jutnak szóhoz. Úgy gondolom, hogy a vita kezdetén vagyunk, az eszmecsere kezdetén, és ezért nagyon sok kérdéspontot tisztázni kell. Az előadó, a asszony azt mondta, hogy felvetette azt a kérdést, hogy korlátozzuk az Európai Unió határaira, határain belül legyen csak ez a cím, vagy nem. Nem úgy gondolom, hogy ez a kérdés eh, csak eh, részben tűnhet eh, elméleti kérdés, de nem az, mert attól függ, hogy bezárkozunk Európában, az Európai Unió jelenlegi határokban, vagy nyitunk más országok felé. Elismerjük más országoknak a, az értékeit, a kulturális javait, hogy mennyire hozzájárultak Európához. Nem tudom, mennyire lehet ezt továbbvinni, nem tudom, hogy ki lehet -e mondani, hogy például a hogy a, a portugál kultúra ugyanolyan, mint a e, litván kultúra, vagy egy helyezkednek el, és közös gyökerei vannak. Úgy vélem, hogy az európai kultúra nagyon sok színű van, vannak materiális jellegű javak, és vannak immateriális jellegű javak, amelyeket mindenképpen el kell ismerni. Olyan javak ezek, amelyek nagyon sokban hozzájárultak az európai identitáshoz. Ami például a az Európai Uniót illeti, ez nem csak egy márka vagy egy címke, hanem ez egy egész, egy kulturális érték, ami közös minden európai országnak. Én úgy gondolom, hogy a eszme cseré során mindenképpen érinteni kell az, hogy mennyivel járult Európa a világ kultúrájához. Igen, kollég. Köszönöm szépen, kérem a, a kollégákat, hogy ne, fegyék, ne felejtsék el, hogy már elmúlt 5 perccel 6 óra, és még az Európai Bizottságot is meg kell hallgatnunk. Hájbelis asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagyon kiváló ötletnek tartom ezt a javaslatot, ami valóban alkalmas az európai identitásnak az erősítésére. Néhány javaslatom vagy hozzáfűzni valóm lenne a témához elsőként is fontosnak tartom megjegyezni hogy ez a cím, eh, a múltról és a jelenről kell hogy szóljon de a jövőnek kell hogy üzenjen. ezért eh, szükséges hogy egységes arculatot eh, tudjunk bemutatni mind a 27 tagországban. a másik megjegyzésem a tárgyához kapcsolódik ennek a címnek, ahogy az előterjesztést olvastam leginkább helyszínekről szól műemlékekről javaslom a bővtését hiszen olyan szellemi alkotások is vannak európai szinten ami egészen biztosan az európai identitást erősti és szimbolikus európai értéket is képvisel. azonban ha a téma túlságosan nagy akkor szükséges a pályázatoknál egyfajta tematizálásnak a bevezetése. nem mindegy hogy szellemi termékkel pályázik valaki vagy helyszínnel pályázik a következő észrevételem a pályázatokhoz kapcsolódik és az elbrálásokhoz. ahogy olvastam az előterjesztést van egy nemzeti része egy előpályázati része hogyha a nemzetállamok eltérő mércével fogják értékelni ezeket a pályázatokat akkor ezek nem lesznek összehasonlíthatóak. kieshet egy németországi javaslat és bekerülhet egy más tagország javaslata hanem egyforma ez a mérték nagyon fontosnak tartom hogy külön hangsúly legyen ennek a cmnek a kommunikálására a tartós kommunikálására és egy utolsó javaslatom az pedig a cmnek a hálózatosodására vonatkozik ha nagyon sok ilyen érték lesz akkor ezeknek össze kellene kapcsolódni. köszönöm elnök asszony! Köszönöm szépen, Hána asszony. Nagyon röviden köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány gondolatom lenne nekem is a hozzászólások is mutatják, hogy nagyon fontos, hogy a megítélés profilját erősítsük, hogy mikor és mire fogják a címet odaítélni, meg kellene e, azt is fontolni, hogy egészen új úton induljunk el. Azért mondom ezt, mert egy régi kulturális fővárosból, 2003-asból származom. Tudni kell, tudom, hogy mennyi mindent e, hoz a tagállamnak a, le, a, az ottaniaknak lelkesedésben és egyébben. Éppen ezért meg kell próbálni ezt a címet felhasználni arra, hogy mindezt a mozgást elősegítsük. Nem lesz könnyű, és biztos, hogy eltérő vélemények lesznek például a kritériumokra vonatkozóan. A bizottság sok lehetőséget hagyott nekünk is, és ezt a lehetőséget most használjuk ki. Végül pedig egy javaslat, nem tudom, hogy jelenleg ki kapta már meg ezt a címet államközi kapcsolaton, lehet, hogy a mi feladatunk ezt összeállítani, mert akkor ebből láthatók a kritériumok is, amiket eddig használtak. Jó, ezt meg fogjuk csinálni, a titkárság fog ezzel foglalkozni, hogy az eddig megítélt kulturális örökség címeket felsoroljuk. Kosta asszony. Sí, ringrazio molto la relatrice. Igen, köszönöm szépen Pedeli asszonnak, mert rámutatott a legfontosabb kérdésekre egy igen kényes témában. Már a kollégák rámutattak a gondokra. Tudnunk kell, hogy a kormányközi döntés egy olyan döntés volt eddig, hogy a kormányok döntöttek, és hogyha ezt áttesszük európai szintre, akkor van ez az átmenet, ahol nagyon kényes kérdések merülnek föl, és hát nagyon óvatosan kell eljárnunk. Úgy gondolom, hogy két dolgot kellene kihangsúlyozni. Először is, hogy nagyon fontos lenne azt megjelölni, hogy a tagállamok, amik amikor mm, a jelölteket eh, előterjesztik, már akkor eh, be kell vonni a lakosságot, be kell vonni a közvéleményt, mert ez már önmagában egy európai jellegű eh, művelet lenne amikor ez már az Európai Unióhoz érkezik, ez a jelöltség, a bizottság, a parlament és egy szakértői eh, panel, ott eh, úgy vélem, hogy nagyon fontos lenne, hogy megtartsunk egy kellő egyensúlyt. Itt a szövegben az szerepel, hogy eh, az európai tan, az Európa Tanács eh, kulturális útvonalain kívül és a korábbi Európa Örökség cím ebben az esetben nem annyira a helyet, a helyszínt vagy az e műemléket kellene díjazni, hanem azt, hogy szimbolikusan jelképezi az európai kultúrát és az európai eh, eh, létrejöttét. Például az én országomban nagyon sok olyan ház van, ahol megszülettek azok a kiváló férfiak, akik létrehozták az Európai Uniát és ezért nem annyira művészértékük van ezeknek a házaknak, hanem azért, mert szorosan összefüggenek az Európai Unió létrejöttével. És úgy gondolom tehát, hogy természetesen részben ki kell hangsúlyozni a kulturális és történelmi hátteret, értéket, mint ahogy a többi díjban, de úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell kerülni az, hogy automatikusan kettőt adjunk hozzá minden évben, hanem hogy tényleg egy olyan helyet jelöljünk ki, és egy olyan helynek adjuk meg a címet, amely valódi értékkel bír lehet networköket alkotni a helyszínek között, akár határokon átnyúló értékkel is de úgy vélem, hogy mindenképpen ki kell hangsúlyozni az, hogy eh, elő kell adni, elő kell terjeszteni a, a kiválasztás során mindenképpen oda kell figyelni, hogy eh, ezzel a címmel értéket adunk ezeknek a helyszíneknek. A Sáke, Heszkori Köszönöm szépen, Sáke úr, Köszönöm, Skuri, eh, Sáke asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, aki felvázolta a kihívásokat. Természetesen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kulturális örökséggel kapcsolatos oktatást erősíteni kell Európában. Ahogy az előttem szólók is említették, talán a célokat osztjuk, de ami a végrehajtást illeti, a célokhoz való eljutást illeti, hát ebben még harmonizálni kell a törekvéseket. A transzparencia nagyon fontos, és az is nagyon fontos, hogy ne hozzunk létre újabb bürokratikus terheket, főleg a korlátozott költségvetéssel. Emellett szeretném hangsúlyozni a lehetőségeket, amelyek a bottom-up megközelítésben rejlenek. A polgárokat be kell vonni, hiszen ez is az egyik lényege ennek a projektnek. Az, egyes, az egyik elem, amely már felmerült a vitában, Ljubljanában merült föl, és ott is az európai örökségről és annak a digitalizációjáról beszéltünk. Hogyan lehet az új médiát használni, az internetet például arra, hogy terjesszük a tudást, az ismereteket az európai örökségről? Hogyan tudjuk a polgárok közötti interakciót erősíteni a különböző országokkal? Vagy akár Európán kívüli országokkal is? ugyanis ezzel a globális környezettel nézünk ugye szembe, amelyet az internet tesz lehetővé, hogyan tudjuk az Európán kívüli országokat bevonni akár az európai örökségről való tanulás folyamatába. Ez a projekt szeretné jobban megértetni azt, hogy Európa miről szól. Úgyhogy fontos, hogy ne legyen további bürokratikus, átláthatatlan és drága eh, projekt ebből, hiszen eh, nem ezt a képet szeretnénk terjeszteni Európából. Ambiciózusnak kell lenni, működőképes és pozitív programmá kell ezt tenni. És a mi frakciónk eh, szívesen együttműködik a jelentéstevővel ebben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. E Elnök úr, nagyon gyorsan leszek, sok minden hangzott már el. Mm, Nos, szeretném meghallgatni a bizottságot. A bizottság egy szép ötlettel állt elő, majdnem zseniális, amely nagyon közel áll az európai identitáshoz. De azt hiszem, egyelőre csak egy sémáról van szó, amelyen még sokat kell dolgozni, és örülünk, hogy a parlamentet bevonták ebbe a folyamatban, mert nagyon sokat tudunk hozzátenni ez a témához. A vitát a frakciónkon belül kell először elindítani. Elhangzott nagyon sok elképzelés és ötlet. Úgy vélem, hogy az előadó is úgy gondolja, hogy majd minden egyes frakció elő fog állni az ötleteivel, annak érdekével, hogy a címet megtöltsük tartalommal. Meg szeretnénk érteni pontosan, hogy mire gondolnak. Nem tudom, hogy egyen a bizottságnak vannak-e világos elképzelései. Például visszavonható ez a cím, hogyha nem tartják be a feltételeket. Hány lehetőség van? Mindenképpen 27 címet kell odaítélni egy év során. Mindenképpen egyet kell országonként, elhangzott korábban is. Vannak olyan országok, amelyek esetleg a jövőben le fogják késni a határidőt, vagy kevésbé értékes helyszíneket jelölnek meg. Ebben az esetben mi történik? Más országok előtt nyitva áll a lehetőség, hogy jelölt projekteket állítsanak. Nos, nagyon sok elképzelés van, nagyon szívesen meghallgatám a bizottságot eh, ezzel kapcsolatosan, és úgy gondolom, hogy a többi frakciónak is lesz hozzászólása és elképzelése, mert úgy vélem, hogy ez egy olyan téma, amelyik nagyon fontos és jelentősen befolyásolhatja az európai identitás kialakulását. Ja teidän toiveenne toteutuu heti seuraavaksi, että annan... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Brance asszony a bizottságból fog hozzászólni, és remélem, hogy nagyon sok információval fog gazdagítani minket. Úgy vélem, hogy utána nagyon sokan hozzá fognak szólni, és aztán 18 óra 30-ig mindenképpen beszeretem fejezni az ülést. Very much for the comment. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és természetesen nagyon Örülünk annak, hogy együttműködhetünk az Európai Parlamenttel, a tanácssal a következő hónapokban, és javíthatunk a szövegen annak érdekében, hogy átfogja az összes lehetséges aggodalmat, és azt enyhítse. A módszerre vonatkozóan hadd emlékeztesek arra, hogy a javaslatot egy nagyon széles körű konzultációra több mint 220 szervezettel folytattuk le, reprezentatív szervezetek voltak, a, tehát a, az igazi szám, amit a, ezeken a szervezeteken keresztül elértünk, sokkal nagyobb volt, és az összes tagállam részt vett ebben. Csináltunk hatástanulmányt is, és talán emlékeznünk kellene arra is, hogy a javaslat háttere a francia elnökség idejében nyúlik vissza 2008-ra. A tanács 2008. novemberében következtetéseket fogadott el, amelyben felhívta a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a címmel, és ezt követően a tárgyalások során a lehető legtöbb érdeket próbáltuk felvenni a látókörünkben. Néhány elemet szeretnék azért elmondani, hogy tisztázzunk olyan gond, pontokat, amelyeket felvetettek. Az egyik a földrajzi hatály. hadd mondjam el, hogy a bizottság miért javasolta, hogy a 27 tagállamra korlátozódjon ez egyelőre még. Az egyik oka az, hogy az, ami maga a cím, cím célja, hogy az európai polgárok közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz, és az, hogy a tagállamok részéről, ez nyilvánvaló volt a közvitás során, hogy jelentős igény mutatott arra, hogy kiegészítőleg más célokat ne szolgálhasson. A másik pedig egy komplex folyamat már önmagában a 27 tagállammal a cím odaítélése, és úgy gondoltuk, hogy a prudencia érdekében az EU tagállamokkal kell kezdeni. Megemlítettük továbbá azt is, hogy akkor, amikor az első értékelésre kerül majd sor, hat évvel a kezdeményezést követően a földrajzi hatályt újra lehet gondolni, és fontolhatjuk, hogy a kulturális programokban résztvevő országokra is kiterjesszük azt. Ez fontos, mert a kulturális programban meghatározott országokat, hogy bevettük, az azt jelenti, hogy a kulturális programokból fog a program, a kezdeményezés táplálkozni a távolabbi jövőben. Ennyit a földrajzi határól. Volt egy kérdés arról, hogy mi a többletértéke a kezdeményezésnek. Az első az európai narratíva, amelyeket a helyszínek az európai történelemre, kulturális örökségre és az unió építésére alapoznak. Tehát nem pusztán esztétikum vagy szépség a kritérium. A második fontos dolog a kezdeményezésben, hogy az oktatáshoz kapcsolódik, különösen a fiatalokéhoz a fiatalok oktatása Európával kapcsolatban. Nem egyfajta megőrzés, mint más tevékenységek. Tehát oktatás a következő fontos elem. Végül pedig a célja a kezdeményezésnek a helyszínek közti hálózatépítés. Ezt az egyik képviselő is említette. Ez egy kulcsfontosságú elem a javaslatban, és a bizottság a hálózatot, a kölcsönös tanulás, a a kölcsönös tapasztalatcsere miatt is támogatja. A kijelölési folyamattal kapcsolatban. A, ket, a szerződés és az Európai Unió működésének 294-es cikkével megfelelően a bizottság szerepe a kijelölés meghatározása. Ez az egyik elem, de az európai kulturális fővárosoknál már rájöttünk arra, és a bírói gyakorlat alapján is, hogy ez egy nagyon hosszas kijelölési folyamat, kb. 8 hónapot igényel a gyakorlatban. A tanács jelöl, aztán a parlament véleményez is nagyon-nagyon hosszú időt igényel. Tehát a város szempontjából igen fáradtságos, és nem a legrugalmasabb módszer. a parlament szerepéről. A konzultáció során felmerült, hogy a kezdeményezés sikere jelentős mértékben függ attól, hogy kezdetől fogva hiteles legyen, és a presztízse is ezen múlik. Egyetértés volt abban, hogy ezért olyan kiválasztásra van szükség, amely független folyamatot jelent. Azt javasoljuk ezért, hogy az európai panel szakértői független szakértők legyenek. De javasoljuk azt is, hogy az európai intézmények, a parlament, a bizottság és a tanács nevezze ki őket. Tehát a parlamentben nek is lenne szerepe a független szakértők kinevezésében. Egy következő kérdés a kulturális örökség meghatározásával kapcsolatos. Ez egy képlékeny meghatározás, történelem, a szellemi örökség ide tartozik egészen addig, amíg az egy bizonyos helyszínhez kapcsolódik. A pontos definíció a kulturális örökség eh, definíciója a hetes cikk egyes bekezdésében található. Három szempontja lesz, vagy van, határon átnyúló vagy páneurópai helyszín, a második szerepet kell, hogy jár, játszon az európai integrációban, európai történelemben, legfontosabb európai eseményekhez, személyesekhez kell, hogy kapcsolódjon kulturális, politikai, társadalmi, ipari megmozdulásokhoz vagy mozgalmakhoz. A harmadik pedig, hogy a helyszín a közös értékek és a pán-európai integráció, szabadság, demokrácia, emberi jogok tiszteletben tartására, kulturális déve, sokrétűség fejlesztéséhez és építéséhez kell, hogy kapcsolódjon. A költségvetésre is volt egy kérdés. A költségvetése szerény, de úgy gondoljuk, hogy költséghatékony lehet. A három éves időszakra, ahogy említették, 1 millió 300 ezer eurót javaslunk az alkalmazotti költségek nélkül. Ez nem jelenti azt, hogy új alkalmazotti csapatot kellene ide felvenni. Nagyon szerény a költségvetés, a tagállamok ebben egyetértettek. Akkor szerették volna, hogyha a kezdeményezés a lehető legkönnyebb és minimális a költsége és úgy tűnik, hogy egyetértettek abban is, hogy a helyszíneknek kell, hogy kapják a pénzt nemzeti hatáskörben, a szubszidiaritás elve mentén. Gyakorlatilag ugye felvetették, hogy ha túl sok helyszín kapná meg a címet, akkor az negatív hatással lenne a finanszírozásra is, és ez problematikus lenne a jövőben. A kulturális program kicsi program, 400 millió euró, a 35 ország, és 35 országra vonatkozik. A logó, pályázat, új cím, ezt jó ötletnek tartjuk, mi magunk is terveztük. Fontos, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsük ide iránta, is. voltak kérdések több helyszín kiválasztási eljárásával kapcsolatban tisztáznám, hogy amit mi javaslunk az az, hogy a kiválasztás évében maximum két helyszínt javasolhatnak a tagállamok, és ebből maximum egyet lehet kiválasztani. Ez nem jelenti azt, hogy egyet ki kell választani. Hogyha az egyik jelölt helyszín sem felel meg a kritériumoknak, akkor nem kell egyet kiválasztani, de maximum egyet lehet tehát maximum 20 helyét az a helyszín, ami közül választani lehet évente. De nem biztos, sőt véleményünk szerint nem lesz minden évben ennyi. Volt egy kérdés a kritériumokkal kapcsolatban. A nemzeti szintű előválogatás kritériuma. Ugyanaz a kritériuma, mint az európai panelnél, tehát a hetes cikk szerinti kritériumok. Ami azonban az, az előválogatás megszervezését illeti, ez a tagállamok hatáskörébe tartozik a szubszidiaritás elve mentén. Úgy szervezik ezt meg, ahogy akarják, egyszerűen azt kell biztosítani, hogy a kritériumok teljesüljenek, és a pályázatok egy bizonyos határidőig beérkezzenek, de egyéb tekintetben szabadon mozognak a tagállamok e kérdésben. Volt egy kérdés az ellenőrzéssel és a cím visszavonásával. A javaslatunkban, a jelenlegiben három éves eh, válogatást eh, és két év átmeneti időszakot vázolunk, tehát három kiválasztási év lenne, akkor, hogyha beindul a rendszer, és a negyedik évben a az ellenőrzés. Ennek az az alapja, hogy a tagállamok az Európai Panelnek egy jelentést nyújtsanak be, amit a panel megvizsgál, és ha szükséges, ajánlásokat fogalmaznak meg a helyszín számára. Ha probléma merül fel, akkor eh, párbeszédet kezdeményeznek eh, a tagállammal a helyszínről, hogy eh, a kritériumokat tiszteletben tartsák, foglalkozzanak a kérdéssel. Ez egy nagyon pragmatikus folyamat kell, hogy legyen, de a folyamat végén, hogyha a helyszín továbbra sem felel meg a kritériumoknak, akkor meg, megvonhatják a címet. Ennek ugye az a mögöttes gondolata, hogy a panel ajánlása alapján a bizottság dönt erről, ugyanúgy, ahogy a jelölés, a cím megítéléséről is ilyen folyamatot követően a bizottság dönt. Elvileg semmi nem áll annak útjában, hogy a helyszín újra pályázon, de akkor már megint csak teljesítenie kell a kritériumoknak. Hogyha kérdésük van, bármikor szívesen válaszolok. Kiitoksia, sitten annan vielä Rova Palja Délille. Köszönöm szépen, megadjuk a szót az előadónak, a Deli asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság képviselőjének is az információkat, amelyekkel kiegészítette mindazt, amit már korábban megkaptunk írásban. Nagyon boldog vagyok, hogy azt hallom, hogy a logo és egy olyan kérdés, amelyikről még eh, vitázni kell, de úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdések még mindig túl lazák amikor színhelyekről és műemlékekről beszéltem, gondolatokról is szót mind olyan, akár szellemi termékek is, amelyek hozzárulnak az európai kulturális örökséghez. Persze, ez egy túltág fogalom, nagyon nehéz meghatározni a kritériumokat, és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen módon fogjuk ezeket a kritériumokat meghatározni, mert ezeket a javaslatban meghatározzuk, de e, azt is figyelembe kell venni, hogy itt egy eljárásról van szó, amelyik együttes döntésnek van alávetve. Tehát, hogyha nincs egyetértés, akkor vissza kell térni az eszmecserére, újra meg kell tárgyalni a kérdéseket, hogy a végső soron egy közös, mindenki számára elfogadható megoldás szülessen minden egyes intézmény számára. Tehát a kulturális termék kérdése nagyon fontos, a cím kérdése és a logo kérdése is nagyon fontos, és természetesen a költségvetési kérdések is nagyon fontosak. Nagyon fontos tehát Eh, hogy tisztázzuk, hogyha 27 eh, helyszíne van évente, akkor az nagyon lecsökkenti ennek a címnek az értéket. Nem tudom, eh, igen, maximum 27, tehát 10 év alatt tegyük fel átlagban 20-at elfogadunk, akkor az 200 hely lesz. Úgy vélem, hogy mindenképpen át kell gondolni azt, hogy milyen számban fogadjunk el jelölteket. Például több cím létrehozásával is megoldhatjuk ezt a kérdést, mert nagyon nehéz mindent lefedni egyetlen egy címmel. Úgy gondolom, hogy talán érdemes lenne több cím létrehozásán gondolni. Tavares kolléga, ha megjegyzéseihez szeretnénk szólni, ami a bizony a Kulturális Szakbizottság eh, konzultatív szerepét illeti, hogy ez nagyon fontos, és ezzel meg tudnánk oldani az előbb említett kérdést, hogy mi lesz a parlament szerepe ebben az egész eljárásban. Nos, ez esetben tehát a Kulturális Bizottság lenne az illetékes ebben a kérdésben. Én úgy gondolom, hogy semmiképpen sem szabad magukat korlátozni a 27 országhoz, akkor is, hogyha figyelembe kell venni a bizottság képviselőjének a véleményére, aki kifejtette világosan, hogy mit is gondol a bizottság. És semmiképpen sem szabad korlátozni mindezt az európai kontinensre, úgy, ahogy Tavares úr is említette, aki például kiemelte azt, hogy mennyire fontos volt Európa a halálbüntetés eltörlésében. Várom tehát a véleményeket, javaslatokat, biztos vagyok abban, hogy ezen nagyon sokat fognak segíteni abban, hogy elkészítsem a szöveget, amit körülbelül egy hónap múlva elkészíteni. Nagyon szépen köszönöm, Deli asszony. Visszatérünk tehát erre a kérdésre, szeptember másodikán, holnap koordinátorok ülésével kezdjük a napot 9 órakor, és később 9 óra 45-kor folytatjuk az ülést. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Yes. Because it's too It's huge. If you like, I support you. Yes, please do. And if you have any ideas, I would be I would appreciate it very much.